ígéretünket. A jegyzőkönyvet és május 27-i elfogadott szövegek hozzáférhetőek. Van-e kifogásuk ezzel szemben? Amennyiben nincs, akkor ezzel a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintem. Glecos képviselő kíván napirendi ügyben hozzászólni. Igen, tisztelt. Elnök úr, nagyon sajnálom, hogy személyesen kell önhöz fordulnom. Itt az imént gyönyörű retorikai megoldásokat hallottunk azzal kapcsolatban, hogy milyen változások történnek Spanyolországban és Portugáliában. A napjainkban azonban itt van a szabad Görögország amely megválasztott egy saját kormányt, amely a népét képviseli, és most milyen reakciókat tapasztal meg a trojkától, és az önök részéről is ez a kormány. Milyen joggal állítja ön ezzel kapcsolatban, hogy bármiféle beleszólása lehet ebbe. Az Európai Parlament elnökeként önnek nincs joga ahhoz, hogy a személyes véleményét az Európai Parlament nevében előadja. Ön kísérletet tesz arra, hogy Görögországot elnyomja. Igenis, Görögországhoz nem nyúlhatnak hozzá a hitelezők. Nem fogunk megalkudni ebben. Hölgyeim és Andrzej Dudát eh, lengyel köztársaság elnökévé választották. Duda kollégának kifejezetten szeretnék gratulálni ez parlamentünk nevében. Ezzel a parlament május 26-ával megállapítja, hogy üressé vált a széke. Az IFDD és a PP szakbizottság és delegációs kinevezéseket változtatott meg.